Maria Moszka jelentése, akinek meg is, meg is adom a szót négy percben ismertes jelentését. Köszönöm, elnök úr! E Köszönöm szépen. Veszélyesek a fogyasztók számára, és ezek a termékek hátrányosak a gazdaság számára, a minőségi termelés és a kutatás szempontjából is. Nagyon fontos, hogy megfelelő stratégiát dolgozzunk éppen ezért erre a területre vonatkozóan ki. Figyelembe kell természetesen azt is benni, hogy bizonyos érzékeny termékek, mint a gyógyszerek megfelelő áron elérhetőek kell, hogy legyenek. Ezek olyan alapvető feltevések, amelyek a stratégiánkat meg kell, hogy határozzák, akkor, amikor a szellemi tulajdonjogokat harmadik országokban is érvényesíteni akarjuk. A bizottság közleménye 2014. júliusában próbálta meg először a vonatkozó tevékenységeket elindítani. Az elmúlt tíz évben a szellemi tulajdonjogok igen gyorsan változtak az elmúlt időszakban. A technikai innováció miatt jelentős a terjedésük is, és pontosan ezek azok az okok, ami miatt szükség van a hatékony stratégiára figyelembe kell venni a, egyrészt a gyors fejlődést a stratégiában, és utána a koherens beavatkozási lehetőségeket. Az Európai Unióban összességében a foglalkoztatás 26%-át, 25 millió munkahelyet teremtenek azok a vállalkozások, amelyek szellemi tulajdon jogokba investálnak, illetve azokat dolgoznak ki. A jelentésünkben a bizottság kezdeményezését jónak tartjuk. Úgy látjuk, hogy a különböző érdekeket nagyon jól egybe tudta terelni. Egyrészt tehát az anyagi javakkal kapcsolatos jogokat, másrészt a fogyasztói érdekeket. Nagyon jól működő előírások ezek, még akkor is, hogyha nem minden érdekeltet sikerült a, a dokumentum kidolgozásába bevonnia. Nagyon fontos, hogy lássák az érintettek, mennyire fontos ez a stratégia, mennyire fontos az, hogy a digitális termékek hamisítása, másolása rendkívüli veszélyeket jelent, nem csak műszaki szermékekről, hanem élelmiszerről, gyógyszerekről, játékokról is van szó, hiszen mindez a fogyasztók egészségét is befolyásolja. Ezért felszólítjuk a bizottságot arra, hogy átláthatóságot, koordinációt érvényesítsen minden egyes lépésben. Nézzük a részleteket. Nagyon sok kérdés foglalkozik a jogsértések, a szabadalmak és a szerzői jogok sértésével. Nagyon fontos, hogy a különböző vámokat a, a, a vámhatóságokkal és a rendőrséggel megfelelő koordinált együttműködés legyen a megfigyelő központot kellene létrehozni, amely teljes mértékben függetlenül végzi munkáját. A generikumok ár, árát a különböző országokban ellenőrizni kell, annak értem, érdekében, hogy mindenki hozzáférhessen a földrajzi megjelölések nagyon fontos, ugyanolyan fontosak, mint minden más eh, szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kérdés. A nyomon követhetőséget biztosítani kell minden egyes terméknél, hiszen ez a fogyasztók érdeke is, de ugyanúgy fontos a, term- a gyártó know-how megőrzése szem- know- eh, a, a know-how megőrzése szempontjából. Tudjuk, tisztában vagyunk abban, hogy ez a dokumentum csak egy első lépés. Nagyon fontos lesz a későbbiekben az, hogy az Európai Unió megfelelő koherens formában a többoldalú, kétoldalú tárgyalásokban is érvényesítse ezt. Köszönöm szépen. A spontán hozzászólásokat kezdjük mez, meg Fanzulika úr kapja meg a szót. Considering the significant... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. A szellemi tulajdonjogok területén az elmúlt évtized során óriási változások történtek, úgy érzem, hogy a szellemi tulajdonjogok védelme nagyon fontos kérdés, amelyel valamit kezdenünk kell annak érdekében, hogy a jogsértés veszélyével szemben felvegyük a veszélyt, mert ez munkahelyeket és gazdasági növekedést veszélyezteti. Üdvözlöm az akta ban alkalmazott meg megközelítést a nemzetközi felügyelet vegyes rendszere szerintem működhet. Az Európai Bizottságtól pedig azt várjuk, hogy a személyi tulajdonjogok védelme a harmadik országban témában is gondolja újra a jelenlegi rendszert, mert ezek a szabályok nem feltétlenül működnek a generikus gyógyszerekkel kapcsolatban pedig a, meg kell találni a, a kutatók védelme és a generikus gyógyszerekhez való hozzáférés közötti egészséges egyensúlyt. Köszönöm. A tudásalapú gazdaság és az innováció nyújthatja az igazi kiutat ebből a gazdasági válságból. A egyharmada a gazdasági tevékenységnek 4000 eh, milliárd eurónyi eh, pénzről beszélünk, 26% a munkájáknak mind, mindenhez köthető. Egy olyan keretre van szükség, amely a szellemi tulajdonjogok védelmét megfelelően garantál, nem csak az Európai Unióban, hanem a harmadik országokban is. Ugyanakkor ezen tulajdon jogok, tulajdon tulajdonjogok tulajdonosait mindenképpen védeni kell. Persze, láthatjuk, hogy a gyógyszer ágazatban milyen komoly probléma alakult ki, a harmadik országok problémája ez igazából fontos, hogy ne csak az Európai Unióban, hanem a harmadik országban is hozzáférhetővé tegyük ezeket a gyógyszereket. Kakve dvojbe, de a globalizáció donila puno toga Kétség sem fér ahhoz, hogy a globalizáció nagyon sok jó dolgot is hozott. Nincs okunk arra, hogy ne támogassuk a globális kereskedelmet, illetve annak minden jó téteményét ugyanakkor a globalizáció számos problémát is okozott. Például hamisított termékek kereskedelme, és ehhez hasonló dolgok. Ezek gyakran elektronikus kereskedelem csatornáin keresztül eh, vannak terjesztve. Azok, akik a szellemi szab... tulajdonjogokat akarják védeni, azok gyakorlatilag a fogyasztókat védik, mert a hamis termékek azok nem csak szép táskák lehetnek, hanem gyógyszerek is, illetve élelmiszerek is. Hallottuk eh, a jelentést, eh, és eh, a parlament öt percet kap arra, hogy megvitassa, mielőtt a bizottság majd megmondja a tutut, tutit. Én olvastam ezt a 14 oldalas jelentést, és két szó hiányzik ebből, a KKV illetve ez a rövidítés hiányzik. A nagy cégek természetesen minden eszközzel és tárgyal kapcsolatban annyi szabadalmat jegyeztethetnek be, amennyit akarnak, miközben a KKV-k ezt nem tudják megtenni. Különösen a digitális korszakban ezt sem szabad elfelejteni. Köszönöm. Consumim. Domnul Caputo. Köszönöm. Caputo úr. Grazie, Presidente. I diritti di proprietà... Köszönöm szépen, elnök úr. A szellemi tulajdonjogok rendkívül gyorsan fejlődnek a jogok megsértésével együtt. Az európai civilizáció, az ere, a kreatív momentum eredetisége összekapcsolódik a mű változásával, összekapcsolódik a világ változásával, a tudományos fejlődéssel, az irodalommal, az innovációval, a foglalkoztatással és a kulturális sokrétűséggel is. Nagyon fontos, hogy a fogyasztók biztonságát ennek tükrében tudjuk biztosítani, hiszen a tudományos szellem az emberiséggel együtt fejlődni fog, és ezzel a termékek gyártása is, de a szervezet bűnözés is, hiszen ez nem csak a Madein Európa szempontjából problematikus, hanem védenünk kell minden egyéb gyártó platformot. Köszönöm szépen, Jan Baszki kollega. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, kedves kollégák, a szellemi tulajdonjogok védelme azt hiszem még soha nem volt olyan fontos, mint ezekben az években. Nem csak az innovációs kutatás védelme miatt, hanem a technológiai fejlődés miatt is. Vannak azonban igen komoly különbségek a tagállamok között a szabályok alkalmazása tekintetében, főként az illegális kereskedelem által érintett országokban komoly probléma ez, ahol nem rendelkeznek megfelelő mechanizmusokkal ahhoz, hogy a szabálytalanságok ellen felvegyék hatékonyan a küzdelmet. Ne felejtsük el azt sem, hogy, hogy valóban komoly jogi keret elengedhetetlen ahhoz, hogy a szellemi tulajdonjogok védelme megvalósuljon. A, a hamisított termékek beáramlásának első számú célpontja Európa, a könnyű piaci hozzáférés miatt, ezért nekünk kell különösen hatékonyan felvenni a harcot ezzel ellen a jelenség ellen. Köszönöm. Regina asszony. a szellemi tulajdont védeni kell. Ez egy helyes dolog, de ugyanúgy fontos lenne és helyes, hogy megnézzük, hogy milyen szellemi tulajdonról van szó. A jelentés részben elfogadható számunkra, de vannak benne olyan elemek is, amelyeket nem azonosulunk. Az, hogy harmadik országokra oktrojáljuk a saját normáinkat, az lehet, hogy részben elfogadható, de ha ezt tesszük, akkor az európai vállalatok számára ez nem lesz előnyös. Ami az internetet illeti, a szerzői jog kérdése rendkívül kényes, nem akarom a kalózkodást támogatni, de azt sem tudom elfogadni, hogy új esetek sora kerüljön elő. Úgy gondolom, hogy határozottan ki kell állnunk, és külön kell kezelnünk kérdését a szellemi tulajdon tulajdonképpen nem csak a koncerneket, hanem a fogyasztókat is védjük. Köszönöm szépen. Zsurova asszony, biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm a raportőrnek, Moszka asszonynak és az INTA szakbizottságnak, hogy létrehozták ezt a jelentést. A jelentés rámutat eh, annak fontosságára, hogy meg kell védenünk a szellemi eh, tulajdonjogokat szerte a világon azt is aláhúzza, hogy a bizottságnak szükséges folytatnia, sőt fokoznia az erőfeszítéseket ezen a területen. Az Európai Bizottság ezzel teljesen egyetért a bizottság eh, méltányolja azt, hogy eh, elismerik eh, azt a stratégiát, amelynek célja a szellemi tulajdonjogok megerősítése a harmadik országban, és hogy ennek során megpróbál a különböző érdekek között egyensúlyi helyzetet létrehozni a tisztességes egyensúly elérése egyfelől a felhasználók érdekei, másfelől a szerzők érdekei között rendkívül bonyolult, hiszen mindkét oldalon megjelennek gazdasági érdekek. Ez mindannyiunk számára fontos. Fontos az, hogy a szellemi tulajdoni jogok elleni fellépés az munkahelyeket is veszélyeztet Európában. A bizottság mindenképpen fel akar lépni ezzel szemben. A jelentés számos dolgot hangsúlyoz, ezekkel a bizottság egyetért, például azzal is, hogy szükség van arra, hogy az érdekelteket jobban bevonjuk a szellemi tulajdonjogról zajló nyilvános vitába. Emellett a jogsértések következményei tudatosítani kell a lakossággal. Koherensé kell tenni a szerzői tulajdonjogok védelmét és az ezekkel kapcsolatos politikát más szakpolitikákkal. Eh, emellett el kell ismerni azt is, hogy a szerzői jogok, eh, illetve eh, a gyógyszerekhez való hozzáférés joga egy bonyolult viszonyrendszer, ahol nagyon nehéz megtalálni a megfelelő egyensúlyi állapotot. Mi nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megfelelő fontosságot kapjanak a szerzői jogokkal foglalkozó fejezetek a kereskedelmi megállapodásainkban is. Eh, megfelelően harmonizált eh, belső eh, jogokra van szükség. Ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a védelem szintje megerősödjön az egész világon. További támogatást kell fontolóra venni a fejlődő országok számára, amelyek a saját szerző jogvédő rendszerüket meg akarják erősíteni. A bizottság az ajánlásokat meg fogja fontolni akkor, amikor majd a szerzői jogokról szóló politikáját végrehajtja a harmadik országokkal való kapcsolataiban. Továbbra is, ha szívesen működünk együtt a parlamenttel, illetve a többi érdekeltel. Önök, önöket szeretném biztosítani afelől, hogy Malmström asszonynak, aki ennek a témának a felelőse, átadom az itt elhangzottakat. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. Ezzel ezt a témát